Colleagues, if you could take your... Kollégák, kérem, foglaljanak helyet. Miss still there. Yeah. Oké, Okay. Nos tehát, először is, kollégák, fogadjuk el a napi rendünket napirend tervezetünket. Jeżeli włączymy tę sieć, co ja... Már munkába vették. Lengyelországban is van előrelépés, hogyha a gerinchálózatot nézzük, a core -öt. Milyen finanszírozásból fogják ezt megcsinálni? Igen, hallom, hogy talán ö, könnyebb lenne a kohéziós alapok elfogadása. Kramer úr. Mr. Nem, Meissner asszony, kettő perc. Köszönöm szépen. Jó, hát nem. Szabad úgy áll a dolog, hogy ez egy igazi döntő jelentőségi projekt. Ugye nem lehet például a balti államokból Európába vonattal menni, anélkül, hogy átállítanák a nyomtávot. Éppen ezért a use it or lose it elvet fogjuk alkalmazni. Használd, vagy pedig vesztegesd el a lehetőséget. És kérdezem, hogy éppen ezért az államok beszállnak-e. És második kérdésem a Connecting Europe facilitás. Hogyha ezt elfogadják, elég pénz lesz benne ugye említette a Lengyelországon átvezető 2020-ig tartó kapcsolatot, de hát a tagállamok épp a Connective Europe facilitást akarják csökkenteni a költségvetését. Szóval kérdezem, hogy látja ezt a helyzetet? Köszönöm szépen, Michel, két percben. Egyrészt köszönöm szépen az koordinátor elkötelezettségét. Lettországban és Litvániában 2014-ig minden elkészül. Lengyelországban Szóval ti Biolisztok problematikus a kapcsolat. 2020-ra elkészül, kérdezem önt. Előbb azt hallottuk, money is not a problem. De hát Lengyelországban a money is probléma, pénz is probléma, hiszen másfél milliárd rendelkezésre áll, de egész egyszerűen nem tudják, hogy mire költség. Miért kell 2020-ig várni, hogy ezt a hiátust befedjék? Hogy úgy mondjam, a vasúti szakadékot átsineljék, sínekkel áthidalják. Kérdezem, hogy miért kell eddig várni. Végezetül pedig sokat szól az ön jelentése a áruszállításról, de a sinen való személyszállítás kérdésnek, kérdésének milyen jelentőséget tulajdonsít? Egyszer Berlinből Tallinnba mentem vonattal, 60 órára volt szükségem, míg a gőzmozdony idejében 27 óra alatt ezt megoldották. Tehát van még mit tenni ezen a szakaszon. Na hát azért ezek a gőzmozdonyok, ezek csodálatosak voltak. Roberts, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szót. Okay, so I can... Right. Uh, well, first of all, I would like to thank you, Mr. Telicska, for your work and also for your comments. Um, uh, I... Meg szeretném tehát köszönni az észrevételeket, és két észrevételem van. Egyrészt az Rail Baltic 2-ben résztvevő tagállamok igyekszenek a Core Network uh, kelet-nyugati hálózatban is jobban részt venni. és talán itt a szomszédság politika lobbistája az orosz területen való fizikai facilitást is felhasználhatja. Tehát úgy gondolom, hogy érdemes volna erre a kérdésre is koncentrálni. csökkenti -e ez a Real Baltic projekt megvalósításának lehetőségét, hiszen minél több kelet-nyugati projektet finanszírozunk, annál kevesebb észak-déli projektet finanszírozhatunk és a kelet nyugodi irányban ugyanannyi pénzzel rendelkezésére 1,2 milliárd euró, mint a korábbi projektben. Hogy látja ezt? Végezetül még egy kérdésem van. A kettős párhuzamos nyomtáv projektről a Baltikus Társaságban mit gondol, nem csak Kaunas-ig, eh, hanem tovább északra. Jogos eh, ez, hogy eh, hogy ezt a két nyomtávot megjelenítsük. Köszönöm, köszönöm szépen. Kérem Telicska urat, hogy 10 percben válaszoljon, hogyha tud. Elnök úr, igyekszem rövidre fogni magamat, de hogyha nem sikerül, akkor kérem, hogy figyelmeztesen, hogy lejárt az időm. Ami a problémák sorrendbe állításának kérdését illeti. Több kérdéssel állunk szemben. Egyrészt egy olyan régióról beszélünk, ahol hasonlóan Európa más területéhez nem áll fenn az a politikai stabilitás, amire szükség volna. A kormányokat nagyon gyorsan váltják. Minden kormányváltással újton új visszás és tanúi vagyunk. A koalíciós kormányok mindig új problémákat, új elemeket vezetnek be, de hát így működik a demokratikus politika, de ez mindenképpen, ha látjuk is, hogy így működik, megnehezíti az életünket. Ami pedig a gyakorlati és a problémákat illeti, beszéljünk ezekről is. A politikai retorika között egyrészt, ahol mindenki ugye a balti eh, térség fejlesztését pártolja, és a valóság között szakadék tátog. Hiszen ezekben az országokban vannak olyan testületek, hatóságok, akik a Real Baltikát szükségtelen uh, úri huncutságnak tartják, hogy úgy nem mondjam. <laughs> és mondtam már a múltban is, és mondom most is, hogy egy-két um, vasúttársaság a saját területükön monopolistaként viselkedik. És ha én volnék az Európai Bizottság, igenis megvizsgálnám ezen monopolista um, cégek viselkedését. Voltak éppen nem történt meg a liberalizáció, ezek még mindig monopól helyzetben vannak, és ez további problémákra utal. Késedelmes a tervezés, Krámer asszony felvetésére utalok itt. Valóban a környezetvédelmi hatás tanulmányokat el kell készíteni, és vannak olyan tanulmányok, amelyeket sok millió euróért készítettek el, és aztán egyszerre, ahelyett, hogy a tanulmányban foglaltaknak megfelelően haladnánk, valaki bedobja a kettős nyomtáv problémáját. Tehát nagyon változó a helyzet, nagyon nehéz ehhez igazodni. Az első fázis, a first stage kérdésénél ne ö, vegyék szó szerint, amit mondtam, csak annyit akartam mondani, hogy a 2025-ös program ugye mindig a gondolkodásunkban rejlik, még akkor is, hogyha 2015-re, illetve az új többéves pénzügyi tervidőszakra készülünk. De persze vannak olyan szűk keresztmetszetek, botlenekek, amelyekről előre lehet tudni, és éppen ezért a tervezést úgy kell irányítani, hogy ezeket kiküszöböljük. De hát kérem, tudtuk, hogy a át utaljuk át, görgetjük a problémát a következő pénzügyi tervidőszak időszakára. És megmondom az őszintét, nem tudom, hogy hogyan lehetett ezt volna ennyi időszak alatt kezelni ezt a kérdést. De úgy gondolom, mégis elég gyorsak voltunk. Volt itt egy kérdés arról, hogy Lengyelországot integrálni lehet a jelenleg, jelenlegi munkába. Hát elmondtam, hogy Lengyelország integrált már most is részt vesz a Task Force munkájában. Ezt nem győzöm eléggé hangsúlyozni. És voltak éppen nem várok többet Lengyelországtól, mint amit tesz. Igen, a Rail Baltic igenis kitekint Lengyelországra, hiszen de alapvetően itt egy új, a balti térségben vezető nyomvonalon gondolkozunk, ez nem fog semmit sem megváltoztatni Lengyelországban, de Persze lehet, hogy eljön ennek a pillanata is. Ami pedig a finanszírozás kérdését illeti, a, nem volt ez egy helyes döntés, hogy a, az alapokból egészítsük ki a finanszírozást, de ugyanakkor legitim volt ez a döntés. Mi több a lengyel kormány arról is döltött, hogy ugyanannyi pénzzel több célt szolgál majd hanem mondjuk esetleg nem egy, egy nagysebességű vonalat épít ki, hanem esetleg a több vonalat, vonal átlagsebességét növeli 140-160 km per órára. Elfogadható a lengyel álláspont. A lengyel előrelépésről világos a bielosztékig tartó vonalat építik, Aztán a Szuvalkiig terjedő vonal építése is zajlik. Megfelelően lebontották ezt a munkát, lépésekre bontották, a finanszírozást részekre bontották. Tehát, hogyha ennek az első fázis a Real Baltic egy alatt megvalósításra kerül, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy elégedettek lehetünk és biztos, hogy persze marad valami a következő pénzügyi tervidőszakra is. Feltettek egy kérdést az új vonal finanszírozásáról. Hát meg kell látnunk, azt tudom mondani. Jelenleg a tanulmányok készülnek, a költségek két és 2,5-2,8 től akár 4 milliárd euróig is terjedhetnek. Sok mindentől függ ez. Aztán Cimmer asszony feltette a kérdést, hogy a kettős nyomtáv opció lehet-e általánosságban talán a tanulmány azt fogja kimutatni, hogy egy-két helyen, egy-két nyomvonalon, egy-két területen a kettős nyomvonal, a kettős nyomtáv problémája sikeres lehet. Ezért mondom, hogy két és fél vagy négy milliárd, hát nem mindegy, de ezt a tanulmány mutatja majd ki, és mindezek azok a területek, ahol az európai intézmények társfinanszírozóként beléphetnek a munkába hatalmas lendületet ad majd ez a projekt eh, az elmúlt években lelassult, levegő után kapkodó balti gazdaságnak, és világosan meg kell mondani, hogy mind a cégek, mind pedig az utasok tekintetében elsősorban nem is a balti térség vállalkozásai és eh, lakói húzzák majd a nagy hasznot ebből a projektből, hiszen kevesen laknak a balti köztársaságokban, hanem a többi ország vállalkozásai és lakói. Tehát összességében most Lengyelországot kihagyva, és talán a rígai agglomerációt kihagyva, a Rail Baltica nem a, nem a balti országok érdekeit szolgálja elsősorban, hanem a többi EU állam érdekeit. Összekapcsolhatóbbá teszi a balti köztársaságot ezekkel az országokkal. Ugye a Rail Baltica egyel már a Tallinn-Varsói vasúti kapcsolat kiépült nagy támogatásokkal, de hát ez politikailag alig-alig lehet túlértékelni a jelentőségét. Mostanra már igaz az az állítás, hogy nagyon nagy a politikai fontosság ennek a kapcsolatnak. Meg lehet, hogy ez a kapcsolat először veszteséges lesz, de ez csak a szűklátó körül nézőpont mutatja így. Nem vagyok benne biztos, hogy jól értettem a Lengyelországra vonatkozó kérdést, de azt mondhatom, hogy a finanszírozás módosítása, a finanszírozási keretek átalakítására igenis lehetőség van. És teljesen új dimenziók nyílnak meg a balti, adriai térségben is. Aztán azt kérdezték, hogy veszélyben van-e a projekt. Nem hiszem. Persze, hogyha a jelenlegi fázist megnézzük, azt kell, hogy mondjuk, és ez efelől nincs is kétségem, megvalósulnak a jelenlegi célok. De ahhoz még túl korán van, hogy megmondjuk, hogy néhány lépés múlva, melyet még meg kell tenni az érintett szereplőknek, intézményeknek, milyen irányba lépünk tovább. Az biztos, hogy a bizottság, az Európai Bizottság javaslata, hogyha jelentős módosuláson menne keresztül, akkor és a pénzügyi kereteket is jelentősen módosítaná, akkor nekünk is újra fel kellene tennünk a kérdést, hogy az új Rail Baltic projekt mennyibe reális. De erről csak spekulálni, vélelmezésekkel élni tudok, más nem tudok most. Végezetül még egy-két kérdést feltettek. Cilla asszony a kelet-nyugati kapcsolatról kérdezett. Én megmondom az őszintét, amikor a balti államok miniszterelnökeivel, minisztereivel beszélek, akkor mindig megmondom, a Real Baltica egy európai projekt, egy kulcs, hálózat és egy prioritásos kapcsolat. De persze az észak-dél és a kelet-nyugati kapcsolatok szinergiáján dolgozunk, de hát senki nem várhatja azt, hogy azt mondjuk, hogy itt most csak egy európai kelet-nyugati hálózatot építünk ki, mondjuk Kaunas Riga irányba. Nem, modernizáljuk a hálózatot, de ugyanakkor Rigát integráljuk a Rail Baltica projektbe, hiszen ez már maga-maga egy kelet-nyugati dimenzióval jár, és ilyen módon kisugárzó hatással lesz a Rail Baltica kelet-nyugati kapcsolatok megteremtésére is. Remélem, hogy sikerült megválaszolni a kérdéseket. Az utolsó kérdés meg az volt, hogy úgy látom, hogy más projektek veszélyeztetik a Rail Baltikát. Nem. Válaszom világos, nem. Hogyha mérsékeltek vagyunk, és hogyha figyelembe veszük, hogyan működik az európai politika, milyen prioritásokkal jár. Optimista vagyok, ami az Euró- a Rail Baltikát illeti, és abban is optimista vagyok, hogy sikerül a Rail Baltica pénzügyi ellátmányát eh, eh, megerősítenünk, és ilyen módon mind a logisztika, mind a szállítmányozás területén jelentős áttörést érünk el. Azt kérhetem az Európai Parlament képviselőitől és a balti államoktól, hogy eh, tegyenek meg minden, minden lépést, hogy a logisztikai központokat integrálják. Hiszen, hogyha nincsenek integrálva a rendszerbe, akkor ezek semmit sem érnek. Köszönöm szépen, Tilicska úr, és meg szeretném köszönni Wing Olivera uraknak is, hogy beszámoltak nekünk, megválaszolták a kérdéseket is, és persze Place asszonynak is megköszönöm, hogy itt volt. Minden évben meghallgatjuk a koordinátorokat, a TNT koordinátorokat, és látom, hogy nagyon nagy érdeklődéssel követték a képviselőtársaim ezeket a beszámolókat. Úgyhogy köszönjük még egyszer, hogy itt voltak, nagyszerű volt. Okay, colleagues, the next item that we need to go on to. Kedves kollégák! A kikötő szerinti illetékes állam általi ellenőrzés. Erről a témáról szól a következő jelentésünk, melynek előadója, jelentéstevője, ennen magam vagyok. Azt kell, hogy mondjam, hogy 24 módosítót nyújtottak be az általam benyújtott módosítókon felül, és november 14-én árnyék jelentéstevői ülést fogunk tartani, ahol um, a, um, a, az bejegyzés szerinti állam által megtendő lépéseket fogjuk megtárgyalni. úgy, hogy megakadályozzuk, hogy a kis tagállamokra túl nagy ellenőrzési teher nehezedjen. A tanácssal való jövendőbeli tárgyalások szellemében javaslatom az volna, hogy egy határozott álláspontot fogadjunk el, és a részletkérdésekben hagyjuk még nyitva a vitát, a, lehetőség, a tárgyalás lehetőségét. Egy világos nem eltérési záradék mellett vagyok, mi szerint, hogy semmi olyasfajta a tengerhajózási megállapodásban foglaltak semmit nem tartalmazhatnak ezek a megállapodások, amelyek veszélyeztetnék az európai szabályok alkalmazását. Ezen felül pedig a tengerhajózási egyezménye iránymutatásai irányadók, valamint a tengeri környezetvédelmi egyezmény megállapodásai. Szakbizottságunk a múltban mindig azon munkálkodott, hogy a legjobb eredményeket érjük el, ne a legrosszabbul szerepeljünk, és ugyanakkor az a cél, hogy bizonyos tagállamokat ne állítsunk pellengére, vagy szégyenpadra, ahol a átültetés még lassan történt, de láttatnunk kell, hogy ezek, ez az átültetési hiányosság kockázatokkal jár. Éppen Ugyanakkor azt is tudom, hogy a néppártnak van egy problémája ezzel a legutóbbi állásponttal, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy eh, egyből határozott tárgyalási álláspontot fogadjunk el a tanácsal való tárgyalások során, amely ugye ellenzi ezt. Nagyon fontosnak tartom, hogy eh, az átalakított kikötői, kikötői irányelv, az átért kikötői irányelv iránymutatásait is figyelembe vegyük, és ezért ne a preambulum bekezdésekben, hanem a rendelkező részben beszéljünk erről, pedig a tanács ezt szeretné. Komoly aggájaim vannak akkor, amikor a tanács a rendelkező cikkekből, a preambulum bekezdésbe akarja száműzni ezeket a fontos célkitűzéseket, és ebben, a, ebben egyébként az árnyék jelentéstevőket maga mögött tudhatom. Nagy figyelemmel vizsgáltam meg Riké és Lasztó asszony módosításait, és a 45-öset visszavonták, de a 37-es és a 45-ös módosítóval, különösen a 37-essel komoly bajaim vannak. Nem egészen értem ennek a logikáját hogyha részletezőbb az ellenőrzés, ezt csak a kezdeti ellenőrzés válthatja ki. Éppen ezért nincs értelme annak, hogy azt mondjuk, hogy az alacsonyabb kockázati profilú a hajók ellenőrzése kevésbé alacsony kell, hogy legyen, intenzív kell, hogy legyen. A risk profil nem számít, hiszen maga az ellenőrzés mutat rá a hiányosságokra, melyek a megerősített vagy elmélyített ellenőrzés szükségesé teszik. Képviselőtársaim, nem értem ezt a módosítót. Ami pedig a 44-es módosítót illeti, én nem szeretném a hajók ellenőrzését megerősíteni, az egyes melléklet szól azon feltételekről, amikor az ellenőrzést végre kell hajtani. hogyha a hajók balesetet szenvedtek, vagy valami nyilvános jogsértést alkalmaztak, akkor ez a tény kiváltja az ellenőrzést, maga után vonja az ellenőrzést, és megmondom őszintén, itt sem egészen értem, hogy a néppárt mit is szeretne korlátozni, illetve miért akarja korlátozni ez ilyesfajta szükséges és eh, fontos ellenőrzéseket. No, ennyit akartam mondani bevezetőképpen, és most megkérem az árnyék jelentéstevőket, hogy mondják el, hogyan látják a kérdést. Először is megadom a néppárt eh, jelentéstevőjének a szót, aztán pedig Meissner asszony is kér szót, nem tudom, van Dalen úr. Kumucákos úr először, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Hát akkor a jelenlegi status quo úgy tűnik, legalábbis ami elhangzott, az helyes. Van véleményegyezés, főleg a benyújtott módosítók tekintetében, mert hát a célkitűzésünk ugyanaz nagyobb biztonságot szeretnénk, nyilván a legénység és a teljes hajó tekintetében. De vannak eltérések is az ön interpretációja és a mi interpretációnk között. Ami az általános kitűzést illeti, valóban ugyanarra törekszünk, de mutatkoznak eltérések is az önök, az önmódosítóját, illetően mert nem tudjuk, hogy ezeket a gyakorlatban hogyan lehetne átültetni mennyiben realisztikusak ezek a módosítók. Igazság szerint még egyet is tudnánk érteni az áradékokkal is, amelyek ön, amelyet ön itt említ, de hogyha jön egy felügyelő, aki megnézi a kikötő szerint illetékes állam feladatkörét, akkor nyilván a, neki megvan a szakértelme, és bizonyos adatokra támaszkodva fog dönteni, és hát tudjuk, hogy a tagállamnak a szabályait kell betartani. Úgyhogy ez itt jogi szövegről van szó, még hogyha a tartalommal egyet is értünk, és hogy én nem tudom, hogy itt az ön által nevesített elvek hogyan valósíthatóak meg. Egy másik probléma, amelyről még szólnék, hogy hogyan lehet ösztönzőket teremteni a tagállamok számára annak érdekében, hogy ratifikálják az egyezményt. Egyetértünk természetesen az alapvető cégkitűzéssel, de inkább azt a kérdést kell feltennünk magunknak, hogy hogyan tudjuk elérni ezt a célt, mi legyen az ösztönzés arra, hogy valóban ratifikálják a tagállamok az egyezményt. Nem hisszük, hogy helyes az, hogyha egy hajók és a lobogó szerinti állam, amely mondjuk nem ratifikálta az egyezményt, majd pedig a hajógyártó és annak hajói tulajdonképpen semmiféle jogsérelmet nem követnek el azonban mégis megkövetelik tőlük a nagyobb ráfordítást, csak azért, mert a lobogó szerinti állam nem ratifikálta az egyezményt. Aztán a, a regiszterben, ahol a hajókat regisztrálják, ott a lobogó szerinti állam, amennyiben nem ratifikált ratifikálta az egyezményt, annak nyoma lesz az említett regiszterben. Tehát egy hajótulajdonos hajógyártók mindenképpen arra kell számítsanak, hogy nagyobb ráfordítást, ráfordítás hárul rájuk, még akkor is, hogyha csatlakoznak az egyezményhez. Következő témáról szeretnék még szólni, ami a hatályt illeti, az egyezmény hatáját. Ugye azt hangzott itt el, hogy az irányelv hatályba lépése egy hónappal annak elfogadását után következik be. Hát értem én azt, hogy tárgyalási stratégia szempontjából ez egy jó elképzelés, de azért ez nem realisztikus, ez a határidő. 12 hónapot javasolt a bizottság, a néppárt részéről elhangzott egy módosítási javaslatban a 18 hónapos időszak, a 12 hónapot egyébként realisztikusnak tartjuk, mert az egy hónap, ez nem megvalósítható. Úgyhogy ezek voltak a mi megállapításaink, ahol eltéréseket látunk az önálláspontja és a mieink között. Ami akkor a 21-es módosítót illeti, hát ami az egésznek a filozófiáját illeti, ezzel egyetértünk, de feltettük magunknak a kérdést, hogy az amit eh, szerepel ebben a módosítóban, ez túlmutat az eddig javasoltakon. Úgyhogy szerintem ezt mindenképpen ellenőriznünk kell. Köszönjük szépen, akkor következő felszólalunk. Igen, már az első vita során elmondtam, hogy a frakcióm nevében tudunk támogatni nagyon sok mindent, amit ön is itt módosított, a non-regression záradék, ami itt már elhangzott, szerintem ez nem annyira szörnyű, hiszen mindenki nem ismerheti a nemzeti jogszabályokat. Itt nem a nemze- egyébként sem a nemzeti jogszabályokat, hanem az európaiakat kell ellenőrizni és felügyelni. Én úgy értettem inkább, hogy a jobb jogszabályokat nem szabad hatályon kívül helyezni, mondjuk egy európai jogszabály okán. Úgyhogy szerintem úgy lenne logikus, és ez korábban is így volt, hogy amennyiben van egy nemzeti jogszabály, ami úgymond szigorúbb, akkor annak a megtartása nem lehetetlen. Hát erre lehet még kvázi még szigorúbbakat hatályba léptetni, de ha már szigorúbb van, akkor maradjon ez meg. Kamócákhoz képviselővel teljesen egyetértek, mert most gyakorlatilag azokat a hajógyártókat és hajótulajdonosokat fogják büntetni, amelyeknek a tagállama mondjuk nem ratifikálta még az egyezményt. Ugye jelenleg többen vannak még a folyamat közepén, de ez egyfajta ösztönző is lehet a tagállam számára, hogy csatlakozzanak az egyezményhez, és hát hogyha már világ szinten ebben megállapodás született, akkor szerintem az itt ez nem olyan nagy probléma. Tehát sok esetben ö, tudom támogatni a jelentéstevőt. Fandálán képviselő. Jó, akkor a bizottság nevében Bergs asszony. Köszönöm. Köszönöm ezt az ezeket az igazán konstruktív módosítókat. A bizottság úgy látja, hogy ezek elfogadható módosítók. 12 módosító esetében vannak azért agályaink, ott a népárt módosítójára gondolok, amely gyakorlatilag gyengíti az eredeti javaslatunkat, miközben ugye a, a kikötő szerinti államnak a szerepét szerettük volna erősíteni, és egyfajta kiegyensúlyozott terepet biztosítani az ágazat számára és az ipar számára. Miközben ugye vannak olyan tagállamok is, amelyek nem csatlakoztak az egyezményhez, ők viszont gyakrabban kell, hogy számítsanak majd inspekciókra. A tagállamok is sürgetik, hogy ratifikálásra kerüljön. A legtöbb helyen ez az egyezmény, egyfajta ösztönző rendszer is felállt. És hát nyilván ezek olyan vállalásokat, amelyeket szeretnénk is betartatni. A non-regression záradék az eredeti javaslatban egy cikkben szerepelt ez, úgyhogy itt majd a az áttekintésben, a felülvizsgálatnál, mikor újra fogalmazzuk a szöveget, akkor figyelünk majd az önök javaslatára. A kikötő szerinti állam által delegált felügyelő tulajdonképpen a lobogó szerinti állam jogszabálya szerint fog eljárni, és úgy fog ellenőrizni. Számos más módosító tekintetében nehézséget okozott számunkra a 3-as, a 4-es, a 36-os és a 37-es módosító, amelyek a kikötő szerint állam ellenőrzésének a logikáját változtatják meg. Tehát, hogyha például egy inspektor fölmegy a hajóra, akkor megnézi az adminisztrációt, és azt, hogy minden rendben van-e, amennyiben ez így van, akkor rendben van, ha nem, ha hiányosságokat talál, akkor nyilván elmélyültebben vizsgálódik, és aztán megállapítja a hiányosságokat. Ezek a módosítók főleg az MLC kontextusában úgy tűnik, hogy túl messzire mutatnak, különösen a 33-as módosító, amely a kikötő szerinti állam ellenőrzését terjesztené ki, minden olyan hajóra, amely a tagállamhoz tartozó teritoriumon hajózik. Hát ez egyébként nem is megvalósítható. Vannak más módosítók is. Ahogyan az elnök és a jelentéstevő is kiemelte, amelyek véleményünk szerint kicsit túl messzire mennek, mint a 44-es módosító például, amelyek a, a, tulajdonképpen a még nem, a, a, a ratif, nem megtörtént ratifikációt ö, ö, helyezik egy olyan ö, szintre, amely szerint gyakorlatilag a hajó prób, kerül próbatétel elé, hiszen sokkal sűrűbben vetik majd azt alá ellenőrzésnek. Még egy módosítót említenék, a 41-es módosítót. Itt a hozzáférésről van szó. A kikötő szerinti állam ellenőrzése során készített adatbankhoz való hozzáférésre vonatkozik ez. Ezzel kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmüket arra a tényre, hogy a hozzáférés ehhez az adatbankhoz gyakorlatilag az tengerbiztonsági ügynökségen keresztül, annak honlapján keresztül hozzá lehet férni ehhez, de nyilván nem mindenki számára, hanem a szakértők számára, a felügyelők számára, az ellenőrök számára, nem számunkra és nem a tagállamok számára nyitott a hozzáférés. Itt olyan információkról van szó, hogy mikor érke, fut be a hajó, mit szállít, hogy várható-e ellenőrzés, és hát miután ugye itt azért biztonsági aspektusok is szerepet játszanak, nyilvánvalóan korlátozott a hozzáférés, de a parlament az információkhoz ugyanúgy hozzáfér, mint a tanács. Ezért ezeket a módosítókat, amelyek ebbe az irányba mutattak, nem kívánjuk támogatni. Köszönjük, akkor röviden válaszként mondanám a következőket. Ami a non-regression záradékot illeti, ahogy Meisner asszony is megválaszolhatná ezzel, én is megtehetem. Ha nincs ez az áradék, akkor különböző standardek lesznek, miközben azt kellene mondani, hogy EU-s jogszabályok legyenek érvényben, legyenek hatályosak, és hát erre, ezt célozza ez az áradék. Ami a Flex State-et illeti, amely nem ratifikálta az egyezményt. Hát hogyha a lobogó szerinti állam nem ratifikálta, akkor gyakorlatilag nyilván megnézik, hogy teljesíti-e az egyezményben foglaltakat. Amennyiben ez így van, akkor ez nagyobb kockázatot fog teremteni a betartással kapcsolatosan. Hiszen 27 tagállamunk van, és lehet, hogy fantasztikus rendszert működtetnek a tengeri szállítmányozásban és a tengeri hajózásban, de azért vannak olyan tagállamok, amelyek már szinte rajta vannak a fekete listán. Hogy ezért ne gondoljuk azt, hogy az EU-n belül minden remekül működik, a magunk házatáján is körül kéne nézni. Akik teljesítik az előírásokat, az rendben van. És akkor rájuk nézve azt gondolom, hogy igenis helytálló ez a módosítás.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 Try again, George. Okay. Most próbáld meg újra, George. Jó, akkor most már működik. Also dieser Vorschlag... Nos, ez a javaslat tulajdonképpen csatlakozik az előtte elhangzotthoz. 2006-os munkadokumentumról van szó, ahol a munkavédelmi előírásokat próbáltuk megfogalmazni a több millió munkavállaló számára, akik ebben az ágazatban dolgoznak. A 2009-es irányelvvel gyakorlatilag az EU-s jogszabályok az 1, 2, 3 és 4-es címmel összhangba kerültek, amelyben a tengerészeknek a jogait rögzítették. Az európai szociális partnerek, amelyek a tanácsi határozattal összhangban hajtják ezt végre, az ötös cikkben fogják a végrehajtási intézkedésekbe belefoglalni az egyéb alternatívákat, de egyébként a szükséges lépések már megtettek, megtörténtek. A saját 37 módosítómból módosítom még kiegészült hét másikkal, ezeknek egy részét el tudom fogadni, ezeket egyébként a szavazási listán plusszal jelöltem, és úgy döntöttem, hogy a hármas saját módosítomat visszavonom, hogy koherens legyen az egész, és a négyest is, mivel úgy vélem, hogy a 41-es Fleckenstein képviselő módosítója egyszerűen terjedelmesebben és átfogóbban van megfogalmazva, úgyhogy ennyit szerettem volna, és várom a hozzászólásokat, a kommentárokat. Köszönjük szépen! Hát adom az adoknak, de látom, hogy csak egy van. <clears throat> Tessék. Köszönöm szépen. Én is rövidre foghatom magamat. Valóban itt a tengerhajózási megállapodásról, illetve az ennek való megfelelésről van szó. De nem mi vagyunk az illetékesek, hanem a foglalkoztatási szakbizottság. Én sok mindent el tudok fogadni a tervezetben, ám ami a tanúsítványokat, a szörtifiketeket illeti, hát ezt voltak éppen a tagállamoknak kell aláírniuk. Hogy ezt most átvesszük a EU jogban, akkor ezzel a szubszidiaritás kérdését veszélyeztetjük. Hiszen a tengerhajózási megállapodás tartalmaz, megszólítja, direkt megszólítja a tagállamokat. Aztán az onboard complaint procedure, a fedélzeti vagy a hajón való panasztételi folyamat előírásait az EU hatályos jogszabálya már jogba öntötte, ez létezik, tehát nem kell megismételnünk ebben a jogszabályban, hiszen ez egy létező jogszabály. Köszönöm szépen. Köszönöm. 20 másodpercre kapsz szót, csak 10 másodpercre van szükségem az árnyék jelentéstevő arra kért. Azt mondta, hogy azt mondta, hogy ez egyet, tehát megfelel az ő szándékainak. Tehát ez így jó. Jackie. Gyors posztosítás, mert a legtöbb az rendben van a magunk részéről. A 12-es módosítónál. Nem tudom, hogy gyakorlatban ez nem duplikálja-e le a hármas cikket tehát hogy mely szabványokat kell végrehajtatni. Ez lett volna minden. 12-es módosító. Börgasszony. Kérem legyen rövid. Majd a főnökének megmondom, hogy ön miatt maradtunk itt hosszabban. Jó, igyekszem, mondja a, a felszólaló. A fő probléma arról szól, hogy kiadunk egy európai tanúsítványt az, a nemzetközi tanúsítványon kívül. Ez egy kicsit duplás, dupla terhet jelent szerintünk a tagállamon. A kettes és a hatos módosítók ennél fogva problémásak a számunkra. Aztán azt is mondanám, hogy a 38-as módosítónál egy új preambulum bekezdés kerül be. A 2001-es irányelvet akarja ez megváltoztatni. Az MLC az olyan tagállamokra vonatkozik, amelynél tanúsították a minőségbiztosítást. Ez ilyen formában számukra nem elfogadható, a többi pedig meg a felvetett észrevételek. A 12-es módosító, hogy duplikációhoz vezetne? Nekünk ez nem okozott problémát egyáltalán. Nem éreztük az ellentmondást. Ennyi. George, köszönöm. Ja, <clears throat> Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a Meissner asszony által felvetett két pont jogos. Ugyanakkor mi arra koncentráltunk, hogy a tagállamoknak ne különböző dokumentumokkal kelljen dolgozniuk, hanem ez egy egybefüggő dokumentum legyen, teljesen egyértelmű legyen, semmifajta ellen, ellentmondást ne tartalmazzon. Kétértelműséget se. Az a fontos, tehát, hogy egy komplett dokumentummal lehessen dolgozni, semmint, hogy különböző pótlásokat kelljen csatolni. Ilyen módon én magam részéről a panaszt, illetve a tanúsítványokat az általam megfogalmazottakat a panaszokról és a tanúsítványokról fenntartom. Köszönöm szépen! Holnap szavazunk erről. Most Georg és te végül elértük, hogy visszatértünk az rendes idő mederbe, és most elkezdjük két perc múlva a koordinátorok ülését. Kérjük, hogy mindenki menjen ki, aki nem koordinátor, vagy nem jogosult élni.